Európa történelméből. Ezt kifejezte az Európai Parlament tavaly szeptemberi állásralása is, mely a totalitárius rezsimekről szólt, és kimondták ebben az állásfoglalás indítványban, hogy ez egy sötét időszakot képviselt történelmünkben. A második világháború szörnyű emberi szenvedést hozott, mint katonai, mint pedig civil lakosság számára. Több tízezer embert megkínoztak, deportáltak, megöltek Európában. A háborúk emlékezette arra intett bennünket, hogy megelőzzük a hasonló szanyosságokat. Nagyon fontos megtalálni a módját annak, hogy közös értékeket, közös elveket találjunk, amire az EU épül, a méltóság tisztelete, a szabadság, a jogállamiság, az emberi jog tisztelete, mindez. A fiatalok nagy része szerencsére nem élte meg sohasem a totalitárius rezsimeket, viszont fennáll a veszélye annak, hogy mindenki természetesnek veszi ezeket az értékeket. Európa szörnyű múltja inspiráló lehet arra, hogy szembenézzünk a mai világgal. A közös értékek lehetővé tették azt, hogy hosszantartó béke alakuljon ki Európában, és ez továbbá is sarokköve demokráciánknak, és továbbra is ezt táplálni kell. A két világháború emlékezete azt tanította nekünk, hogy ne a különbözőségeinkre koncentráljunk, hanem egy közös területet hozzunk létre, ahol élhetünk, tanulhatunk, dolgozhatunk. A legtöbb európai társadalom az inkluzivitásról, a toleranciáról beszél. Ezen pozitív fejlemények ellenére Európa látott a 90-es években háborút, rombolást, és én itt eh, saját tapasztalatunkból eh, beszélünk. Ugyanakkor plusz ok ez arra, hogy eh, értékeljük a bértéket, biztonságot, amit az EU projektje hozott kontinensünk számára. Pontosan ezért kell ezeket a vívmányokat a határokon túlra is promotálni. A társadalmaink különböző kihívásokkal néznek szembe, idegengyűlölettel, populizmussal, dezinformációval, radikalizációval, csak hogy néhányat említsek. Ezek a komplex kérdések nem megoldhatóak egyszerű, gyors megoldásokkal. Az Európai Uniónak ébernek kell lennie, és le kell küzdenie az ilyenfajta megoldásokat kínáló propagandát. Ezek ugyanis veszélybe vonják intézményeinket, társadalmainkat, és megosztanak bennünket barátokra, ellenségekre. Ez aláássa a demokratikus és nyílt politikai vitát is. A radikalizáció, az erőszakos radikalizáció tovább terjedhet. Erősíteni kell az erőfeszítéseinket, hogy leküzdjük a rasszizmust, idegen gyűlöletet, intoleranciát. Tisztelt elnök asszony, tisztelt eh, képviselők, azzal zárnám, hogy továbbra is emlékezni kell történelmünkre, hogy tanulhassunk a múltból, és hogy ne ismételjük meg az elkövetett eh, hibákat. Köszönöm a figyelmüket. hogy ezt a puheborostat. Köszönöm a tanács állásfoglalását. Következik a bizottság részéről Jurava asszony. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, köszönetet kell mondanom ezért a vitáért. Közös történelmünk és az, ahogy erre emlékezünk és ahogy ezt megosztjuk, rendkívül fontos az Európai Unió jelene és jövője számára. Mindenkinek joga van saját véleményt formálni, de a tények azok tények. És a bizottság feladata az, hogy a tényekről beszéljen. Az Európai Bizottság maximálisan elutasít minden olyan megnyilatkozást, amely megmásítja a második világháborút, és amely Lengyelországot esetleg a bűnelkövetők oldalára próbálja átsodorni. Mindannyian tudjuk, hogy mi Lengyelország és a lengyel nép felelőssége. Az Európai Unió tulajdonképpen a holokauszt és a második világháború hamvaival épült fel. Megélte a hidegháború időszakát. Mindaz, amit akkor megéltek az emberek, az az alapja az Európai Uniónak, és a történelmi tényeket nem lehet megkérdőjelezni. A Hitler-Stalin paktum a Molotov-Ribbentrop paktum, amit 1939. augusztus 23-án írtak alá, tulajdonképpen kikövezte az utat a második világháború felé. 39. szeptember 1-én Lengyelország megtámadása, és uh, utána pedig a Németország, illetve Oroszország, Szovjetunió is megtámadta és úgymond elosztotta Lengyelországot. A balti országok lerohanása ezután történt, és ezek a tények nem megkérdőjelezhetőek. Ezek gonosz rezsimek voltak, és ezt nem lehet megkérdőjelezni. Mindkét diktatúra rettenetes diktatúra volt, olyan népírtást indítottak el, amely több milliók életébe került. Ezeket a tényeket nem lehet megkérdőjelezni. Mindazok a zsidók, lengyel zsidók és cigányok, akik életüket vesztették a táborokban, nem elfelejthetőek. Természetesen elismerjük azt, hogy a szovjet katonák milyen szerepet játszottak a második világháborúban. Tehát a szovjet katonáknak mindenképpen fontos feladatuk volt, hogy kiszorítsák a náci seregeket a kelet-közép-európai régióból, és nagyon komolyan megszenvedték ezeket a csatákat. Ezen kívül az elfoglalt táborok Auschwitz-Birkenau felszabadításában is fontos szerepet játszottak. Természetesen mindez elismerendő. Ezek történelmi tények. Közép-Kelet-Európából nagyon sokan az a második világháborút követő évtizedekben is még diktatúrában kellett, hogy éljenek, és a lakosságot senki nem kérdezte meg arról, hogy hogyan szeretne élni. Éppen ezért augusztus 23-át az Európai Unió emléknappá nyilvánította a totalitárius rezsimek áldozatainak emlékére. Az Európai Uniónak rendkívül fontos feladata az, hogy a mindenféle totalitárius rendszer által elkövetett bűnöket ne engedje elfelejteni. Ezért nagyon fontos ez az augusztus 23-ai nap, és az, hogy mindannyian emlékezzünk a közös történelmünkre. Fontos, hogy újra és újra ismételjük azoknak a nevét, akik ezeknek a totalitárius rendszereknek az áldozatai voltak. Nagyon fontos az, hogy megismerjük és vizsgáljuk a totalitárius rendszerek működését. Fontos ez azért, mert 91 évvel azután, hogy ez a nagyon szomorú történelmi fejezet megindult az európai kontinensen, újra problémák vannak, nagyon sok diverszív retorikát hallunk, nagyon sok szélsőséges politikai csoportosulás van, ezért fontos, hogy odafigyeljünk ezeknek a szélsőséges csoportoknak a tevékenységére. Ne feledjük, hogy az Európai Unió közvetlenül a második világháború után született, és a célja, az elsődleges célja az volt, hogy hosszú távú békét valósítson meg az európai kontinensen. Még egyszer egyértelműen szeretném kimondani, hogy az európai történelem meghamisítása magukat a demokratikus társadalmakat fenyegeti, és mindenképpen meg kell állítani az ilyen történelmi meghamisítási kísérleteket, származzanak ezek személyektől, csoportoktól vagy kormányoktól. Én személy szerint elkötelezett vagyok, hogy az európai történelem meghamisítása semmilyen módon ne történhessen meg, és hogy megvédjük az Európai Uniót bármilyen diktátori rendszer behatásától. Köszönöm szépen, és várom a vitát. Köszönöm, biztos asszony. Jurva asszony, most pedig következzenek a frakciók nevében felszólalók. Sandra Kanyéta következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. már fogok beszélni. Tisztelt elnök asszony, májusban ünnepeljük a világháború befejezését, de az angolok, Szovjetunió, Franciaország segítségével sikerült le, megnyerni ezt a háborút. A Kreml ezt magáénak akarja tudni. A gond az az, hogy 39-ben a Szovjetunió a náci Németországgal egy paktumot kötött, ezáltal megtámadták Lengyelországot, Nyugat-Európát, is. 39. szeptemberétől kezdve 41. júniusáig Stalin szövetségese volt Hitlernek, vagyis a Szovjetunió ezáltal öm, okozójává vált a második világháborúnak. Ezt semmi nem tudja eltüntetni, még Putyin sem. Természetesen az oroszok hősiessége és áldozataik nem elfelejthetőek, erre emlékeznünk kell. Köszönöm, Kalniete asszony. Az SZND frakció nevében Geyer kolléga, tisztelt ennek asszony, tisztelt kollégák. Jurova asszony mondatokhoz kapcsolódnék, hogy senkinek nincs joga a saját tényekhez, és szeretném ezt az mondatát kétszeresen kiemelni, emlékeztetnék arra, hogy miért is ülünk itt. Az Európai Unió magja a nemzetek közötti együttműködés az a szerződés volt, melynek preambulumában most is olvashatjuk, hogy ez eredetileg a szerződés semmi más nem volt, mint a szín és acél szabadkereskedelmi övezetének létrehozása. Ugyanakkor a szerződő felek azon meggyőződésben kötötték ezt, hogy egymással kereskednek, együttműködnek, és ez egy békét elősegítő szervezet lesz itt ugye most már nem szénről és acélről beszélünk, csupán sokkal több dologról. Hogyha a saját tényekről le akarunk mondani, akkor az európai közvéleményre van szükségünk. A média szabadságot meg kell védeni, hogyha újságokat írtanak be, hogyha újságírókat fenyegetnek vagy ölnek meg, vagy ha a közszolgálati adókat is fenyegetik, akkor szólásra kell emelkednünk demokratikus politikusokként, és védekeznünk kell az ilyen kísérletek ellen. Köszönöm. Köszönöm, Gájer kolléga. A Rinyó frakció nevében Sár Görenc kap szót. A múlt kezelése nagyon kényes kérdés. Kényesnek tűnhet, gyakran munkás dolog is, ugyanakkor elengedhetetlen. És azt hiszem, hogy Zsánkán, aki az Európai Megfigyelőközpont elején eltűnt tudna erről sok mindent mondani, de régóta elhagyott minket sajnos ő ezen aberrációkkal foglalkozott, amelyek most is szerepelnek még a történelem könyvekben, de főleg inkább a 90-es évek végén volt ez, és az egyik legnagyobb aberráció egy osztrák történelemkönyvben szerepelt, mely szerint a harmadik birodalom első áldozata Ausztria volt. Hát ez egy teljes őrültség, abszurditás. Itt tehát mindenképpen bátorságra van szükségünk, hogy a történelem kérdéseivel szembesüljünk Sokan vannak, akik a félretájékoztatásban részt vesznek, akik megváltoztatják a történelmi igazságot, szemet hunynak a tagadhatatlan történelmi tények előtt, vagy nem akarják ezeket megnevezni. A második eset még rosszabb, mint az első. A butasságra lehetnek enyhítő körülmények, de a rossz hiszeműség elfogadhatatlan. Mit tehetünk? a tagadás mozgalmával szemben hogyan lehet Pierre Vidának szavai szerint az emlékezetet megerősíteni. Egy dolgot tehetünk, amelynek azonnali hatása talán nincs, de szinte az összes tanú elhalálozott már, ezért az emlékezet kötelezettsége helyére a történelm kötelezettsége lép, és egy példát szeretnék most említeni. A Német Szövetségi Köztársaság a régi Bundesländer verziójában volt bátorság ahhoz, hogy szembesüljön a múltjával. És ezt bátor módon tette meg a Német Szövetségi Köztársaság. Semmit nem akart elkendőzni a történelemkönyvekben és a közmédiában sem és az új ö, tartományokban ugyanakkor nem ez volt a helyzet, hogyha megnézzük ö, a ö, történelem ö, könyveket, azt hiszem, hogy ezt megtapasztalhatjuk. Köszönöm, Görens úr. Most a zöld frakció nevében Reiner Bütikofer képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jurova asszony, nagyon örülök neki, hogy Lengyelország név szerint is megemlítésre került ebben a vitában. Az elmúlt időszakban különösen sok történelmi vitára került sor, és korán sem egyszerű ezekkel a témákkal megküzdeni. Nem a mi feladatunk, és, a, és nem a mi felelősségünk az, hogy történelmi feljegyzésekben kutakodjunk. Ugyanakkor nagyon fontos az, és igenis a mi feladatunk az, hogy megvédjük a tényeket, ahogy mi ismerjük a tényeket. A szovjet agressziót is ismerjük, a szovjetek áldozatkészségét is ismerjük, és mindkettőt el is kell ismernünk a második világháború folyamán. De az a tény, hogy egy bűncselekmény áldozatait megpróbálják bűn elkövetőként beállítani, azt azért nem engedhetjük. És én úgy gondolom, hogy ezek a viták és ezek a nyilatkozatok nem csak a múltról szólnak, sőt, elsősorban nem a múltról szólnak. Először is uh, ugye retorikai agresszióról van szó, de utána ezt más agresszió is követheti, úgyhogy uh, Európa ébredjen fel. Köszönöm szépen Bütikoffer képviselő hozzászólását. Az ID nevében Alessandro Panza. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos sok a történelem torzítás Európában a második világháborúval kapcsolatosan. Például Olaszországban nem beszéltünk az ellenállásról. Én nem akarok az ellenállás ellen szólni, de mindenképpen pontosítással kell élni Olaszországban. Nem csupán egy partizán csoport harcolt a fasiszta rendszer ellen, hanem voltak kommunista, szocialista, katolikus, konzervatív és republikánus csoportok is. Ennek ellenére az országomban egy eltorzult narratíva szilárdult meg, mely szerint csak egy mozgalom volt a náci fasizmus szerzője, és itt ez egy politikai állásfoglást jelent az olasz baloldal részéről a polgárháború alatt, 43-44-ben. Mindkét fél követett el bűncselekményeket. A fasiszták által el követett bűncselekmények sokkal nagyobb figyelmet kapnak, a partizánok bűncselekményei pedig valahogyan a feledésbe merültek, büntetlenek maradnak. Rolando Rivio példáját mondhatom, aki egy szeminarista volt, és a partizánok gyilkolták meg, vagy az a 2700 nő, akiket megerőszakoltak azzal az egyetlen váddal, hogy ők a fasiszták barátnői most a Belecsavó partizán dal mögé rejtőzhetünk, ahogy a biztos asszony is tette ebben a teremben. Noha Bella Ciao nem a partizánok himnusza volt, ahogyan ez is ismert. Egy olasz baloldali újságírót idéznék, aki nemrégiben halálozott el. Mindenki tudja ezeket a dolgokat, mindenki hallott róluk, de mégsem meri senki sem ezeket elmondani, mert félnek attól, hogy ö, ö, fasisztának minősítik őket. Köszönöm Giampaolo Pancának ezt az őszintességet. Elnök, köszönöm. Fotti. Egy kis emlékeztető tartsák tiszteletben a hozzászólási idejüket, és nem lehet kék kártyát használni ezen vita alkalmával, és nem lehet spontán hozzászólás sem kérni. Ez csak egy kis emlékeztető volt. Most pedig következzék a következő hozzászóló az ECR frakció nevében Fotiga képviselőasszony. Köszönöm, kedves kollégák! Teljes mértékben szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, hogy szeptemberben elfogadtuk az állásrólási indítványt a közös emlékezetről. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott, tényszerű állásrólási indítvány volt. A kezdettől fogva a Hitler-Stalin paktum óta hazugságok, hazugságkampány volt mindkét fél részéről, hogy ellenségeiket, árzataikait hiteltelenné tegyék. Hitler a zsidókat azzal vádolta, hogy világháborút indítottak hónapokkal, azután, hogy a Katyini elit, tehát legyilkolták, és Sikorszki és más tábornokokat, és meggyilkoltak. Később a második világháború lezárulása után Potsdamban egy újabb háborús bunt követtek el, a lengyelek és a litvánok ellen ez volt az úgynevezett augusztusi tisztogatás, és ebben a hazugság kampányban Lengyelországot és másokat vádolnak. Putyin elnök ugyanazokat módszereket alkalmazza, mint Hitler és Stalin korábban, Ráadásul Putyin még Sztálint elteti. Mindenképpen erről a kérdésről beszélnünk kell. Fotiga. Sitten Köszönöm, Fotiga asszony. A GUE NGL frakció nevében Katerina Konecsnek következik předsedající vážené kolegyně vážení kolegové köszönöm szépen a szót kedves kollégák a New Yorki tőzsde összeomlása nem csak a bankárok számára volt gond, hanem több millió ember számára jelentette szörnyűséget. A fasiszták és a nácik ünnepelték diktatúraikat, időközben Csehszlovákiát Münchenben elárulták szövetségeseik. Európa kudarcot um, vallott. Auschwitz Dachau, itt rengetegen haltak meg, nem lehet újraérni a történelmet, tiszteletben kell tartani azokat, akik elhunytak. Kiitos edustaja Ja. Köszönöm Konesnak kolléganőnek. A függetlenek soraiból Lefteris Nikolao Alavanos következik. Értjük a nyugtalanságukat, mert az Európai Parlament antikommunista döntései ellenére a hazugság és dezinformációs kampány ellen nére a nácizmus és a sztálinizmus egy szintre hozása ellenére mégsem sikerült újraírniuk a történelmet. Nos, ezért is van az, hogy hónapok óta megpróbálják ezt az antikommunista apparátust megőrizni, működésben tartani, véghetetlen antikommunista vitákkal, minden egyes plenáris ülésen. A kommunizmus ellenesség az Európai Unió lényege, magja, ez az emberek szendékának eredménye. A fasiszta csoportosulás, mint a, az Aranyhajnal párt Görögországban, vagy a balti államokban, vagy Lengyelországban működő pártok a, meg akarják akadályozni a kommunista pártokat a választásokon való részvételben. Hát önök ezt nem tudják elérni, még akkor sem, ha megpróbál ják a fasizmus elleni harcnapját Európa napjává nevezni. Ezt nem fogják elérni. Ebben az évben ünnepeljük majd a második világháború végének évfordulóját. Ez a kommunisták segítségével valósult meg. A szocializmusé a jövő. Köszönöm Nikolau kollégának. Következzenek az egyéni felszólalók. Andrej Halicski, egy percben. Köszönöm szépen. Lengyel e, e, vagyok, és szeretnék köszönetet mondani a lengyel társadalom nevében a kezdeményezőknél, minden politikai frakciónak szeretnék köszönetet mondani a szolidaritásért, mert erre szükség is van. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Tanácsnak, a biztos asszonynak, hogy egységesen és erősen szólalt fel, hiszen egységesnek kell lennek, amikor megpróbálják meghamisítani történelmünket. Ezzel nem érthetünk egyet, de ez nem a történelemről szóló vita, ez egy vita, amely az Európai Unióról szól, a közösségünkről, a biztonságunkról szól. Mert azon politikusok, akik elfoglalj, elfogadják a totalizmust, Stálint vagy nácizmust, ők fognak totalitárius államot építeni, kihasználják az erőt európaiakkal szemben. Olyan politikusok ezek, akik figyelmen kívül hagyják a történelmet, akik elfogadják a totalitarizmust, őket nem lehet európainak nevezni, egymással szodálisnak kell lennünk, és erősen fel kell szólalni az ilyenfajta kezdeményezésekkel szemben. Kiitos, edustaja halicski. Seuraava puhuja on edustaja Köszönöm szépen. Miller kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor megszületett a Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop paktum, akkor úgy tűnt, hogy barátság van a két ország között. Úgy tűnt, hogy azóta lezárult ez a része a történelmnek, viszont most elkezdik hamisítani a történelmet. Országom küzdelmét Hitlerrel szemben nem lehet megkérdejelezni, nem működtünk együtt a németekkel, ellenük minden fronton küzdöttünk. Moszkva azon kijelentései, hogy a Lengyelország területén a koncentrációs táborokat nem véletlenül építették, ezek botrányosak és arroganciát tükröznek. Lengyelországban volt a háború után nagyobb zsidó közösség, megpróbálják meghamisítani a történelmet, és ezzel ellen egyértelműen fel kell szólalnunk. Miller. Köszönöm Miller kollégának. Nikola Ber következik egy másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Alelnökként az Európai Történelem Házáért vagyok felelős. Az ilyenfajta helyszínek egyre fontosabbak egy olyan időszakban, ahol, amikor a történelmi tanulságokat nem csupán elfelejtjük, hanem meg is hamisítjuk. A történelmi hamisítások nem csupán az internet fórumokon vannak napirenden, ezért a második világháborúra emlékezve egy témára hívnám fel a figyelmet, ami fontos számomra, és ez az antiszemitizmus a ö, zsidó történelem kifacsart ábrázolása tette lehetővé a 6 millió zsidó meggyilkolását, és most 75 évvel ezt követően az ilyenfajta hamisítások újra napirenden vannak összeesküvés elméletek formájában az olyan fajta mozgalmak, hogy nem vásárolunk zsidó árukat, vagy a zsidókról készült karikatúrák, az izraeli állam létjogosultságának megtagadása, vagy az ENSZ-ben az antiszemitizmus autoriter országok részéről egy intőjelei ennek. Az oktatás, a képzés segít abban, hogy ezeket a jelenségeket elkerüljük, ezért közösen parlamentként, bizottságként és tanácsként az illegális gyűlöletbeszéd elleni küzdelem jegyében az interneten és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezeti Szövetség Eh, antiszemitizmus meghatározása tevékenykedjünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Nikolás Fest kollégán következik egy percben. Köszönöm. Aki ismeri kevéssé a történelmet, azt tudja, hogy Putyin kijelentései történelmi szempontból hibásak, és Lengyelországnak joga van az igazára, de ez nem ide tartozik ez a vita, hanem ez a történészek asztalára tartozik, nem a politikusok, ugye ez a vita, a zöldek a baloldal részéről, sokan nincsenek itt jelen, és sokan nem is zárták le sikeresen történelmi tanulmányaikat. Egyesek a politikusokat azért választja, hogy a jövőt alakítsák, nem pedig azért, hogy a történelmiről, a múltról vitázzanak. És nem a Pavlovi kutyaként nem kell Putyin minden provokációjára reagálnunk, és kijelentéseiről vitákat lefolytatnunk itt az Európai Parlamentben. Értem a lengyel kollégák felháborodását, de az Európai Parlament nem a megfelelő helyszín az ilyenfajta történelmi témájú viták lefolytatására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fest kolléga. De Bárde kapszót egy percben. Köszönöm szépen. Történész vagyok, úgyhogy bármennyi ideig tudnék vitázni erről a témáról. A Kreml megünnepelte Riga felszabadítását, de hát egy teljesen kitalált dátumot állapítottak meg, hiszen amint felszabadították Rigát, a Vörös Hadsereg azonnal el is foglalta Rigát, úgyhogy Riga felszabadítása, mint olyan, korán sem valósult meg. Tehát uh, mindenképpen el kell ismernünk mind a hitleri, mind pedig a sztálini bűncselekményeket, és uh, mindenképpen történelmi igazságot kell szolgáltatnunk valamilyen szinten mégiscsak a nácik támogatója volt eleinte, és cinkosa volt a náci rezsimnek a szovjet rezsim. Ezt igenis ki kell mondanunk. Kitokset, edustaja Melbarde. Seuraavaksi Anna Köszönöm szépen, kedves kollégák. Özlem Demirel egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Soha ne legyen több fasizmus, ne legyen több háború, ezt mondták Buchenwaldban, erre vagyunk kötelezve, viszont a rasszizmus, a fegyverkezés, a háború ismételten a valósághoz tartozik. A történelemből tudjuk, hogy milyen volt a fasizmus, hogy milyen volt a brutalitása a világháborúnak szeptemberben, tavaly, itt a parlamentben a Hitler Németországát és Szovjetuniát egy kalap alá vonta. Aki ezt teszi, az összeköti a kapitalizmust a totalitizmussal, semmit nem tanult a történelemből, mindig ugyanazok a hibákat fogjuk elkövetni. Kedves kollégák, nem a vörös hadsereg szabadított bennünket fel, aki nem ismeri a múltját, nem tudja a jövőjét formálni. Én hálás vagyok a vörös hadseregnek, az ellenállóknak és minden szövetségesnek, akik lehetővé tették azt, hogy ma szabadon élhessünk. Kiitokset, edustaja. Täytyy kuitenkin pysyä puheenvuoron. Köszönöm szépen. Varmasti kaikilla olisi enemmän sanoa. Köszönöm szépen, mindenkit arra kérnék, hogy tartsa magát a hozzászólási időhöz, hogy mindenki elmondhassa mondani valóját. Antoni Comini Oliveres másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió a második világháború után született meg, és mi vagyunk az örökösei azoknak, akik létrehozták az Európai Uniót. A liberális demokráciák kiépítésén dolgozunk, és a totalitárius rendszerek ellen. Tulajdonképpen a fasizmus és a nácizmus bukásával jött létre az Európai Unió alapja. Az alapjogokról, az emberi jogokról beszélünk, amelyeket sárba tapostak azelőtt. De ami Spanyolországot illeti, Spanyolország nem a frankó diktatúra hamvaiból épült fel, és a mai spanyol demokráciában megvannak még a nyomai a frankói diktatúrának. Nem volt tehát egy olyan valódi szakítás, mint ami Olaszországban vagy Portugáliában megtörtént volna. Ezt mindenkinek meg kell értenie. Ezért is láthatjuk most ezeket az óriási hatalmi túlkapásokat Spanyolországban. Alapjogokat taposnak sárba ma Spanyolországban, és mindez a fellépés, ez a típusú nacionalizmus Franco öröksége. Pedig az EU-nak pont ez ellen kellene fellépnie. Köszönöm szépen, mondja az elnök González Pons. Köszönöm. Az előttem szóló parlamenti képviselő Spanyolországban büntetőjogi eljárás alatt áll, és hát ennek ellenére van joga ahhoz, hogy itt hozzászóljon hát akkor Spanyolország mégiscsak demokratikus, hogyha valaki, akit lopással vádolnak, mégiscsak itt lehet az Európai Parlamentben, és elmondhatja a véleményét. Hát akkor Spanyolország mégiscsak demokratikus ország. Több mindent ünnepelhetnénk a mai napon, például megünnepelhetnénk azt, hogy véget ért a második világháború 45-ben, de valójában nem 45-ben ért véget a világháború, hanem 89-ben, amikor a berlini fal leomlott, és a vörös hadsereg végre kivonult az által elfoglalt országokból. Köszönöm szépen, González Pons. Brando Benifei, egy perc. Ami a memória témáját illeti ezen ciklusban az Európai Parlament nem jött elő jó Például szeptemberben frakcióm akarata ellenére szavazásra bocsájtottak egy olyan állásfoglalást, amelyet a polgáraink nem a totalitarizmus elítélésének érzékelnek, hanem a nácizmus és a kommunizmus közé egyenlőségére tevő szövegnek. Hát ez egy nagyon zűrzavaros szöveg, sokan sértőnek érezték ezt, elnézésüket kérem, nem sikerült egy egységes üzenetet küldeni. Hagyjuk a történészekre, hogy ezen témákat kezeljék. 2018. októberében azt kértük a tagállamoktól, hogy a neofasiszta, neonáci szervezeteket tiltsák be, és most itt az ideje, hogy ezt megtegyük. Penca kollégának mondanám a lega részéről, hogy a Bella Ciao igenis az elleneles dala egész Európában. Ez az áldozatkészségről tanúskodik, és ő megtagadta ezt itt a teremben. Uh, you spoke so fast. Olyan gyorsan beszélt, hogy a tolmácsok ezt képtelenek voltak követni. Kérem, hogy legközelebb kicsit lassabban beszéljem. A következő hozzászólónk Simecska úr. Megpróbálok lassabban beszélni, de saját nyelvemen szlovákul. Oroszország megpróbálja átírni a történelmet, de ez nem új. Ez általában használják ezt a propagandában, nem csak a Hitler-Stalin paktum kapcsán, hanem a 68 kapcsán és nem szabad emiatt hallgatnunk. Putyint emlékeztetni kell, hogy itt két rezsim cinikus együttműködéséről volt szó, és ez sok áldozathoz vezetett. Emlékezni kell az áldozatokra, és Lengyelországot kell támogatnunk, szodálisnak kell lennünk. Az európai projekt egy történelmi projekt, hogyha megengedjük azt, hogy Putyin propagandája kétségbe vonja közös projektünket, akkor az lesz az EU vége. Kiitos, edustaja Simecska. Sitten edustaja Angelo Csok. Köszönöm, Angelo Csokka következik egy percben. nemet mondunk a történelem torzításra, a jelen torzítására is, és az emberek azt kérik ettől, kérdezik ettől a költséges Európától, hogy a második világháborútól mostanig mi változott 2020-ig. És sajnos a válasz az, hogy semmi, semmi nem változott. A második világháború Ban tankokkal harcoltak, rakétákkal, az európai államok között voltak konfliktusok, és most gazdasági háborúk vannak, kereskedelmi háború konfliktusok az európai országok között, mostanáig is fennállnak ezek. Láthatjuk a drámai helyzeten, ami Líbiában kialakult, Olaszország pozíciója az egyik oldal, Franciaországi a másik. Európa tehát nem létező, és tehetetlenül nézi a líbiai háborút hogy elkerüljük a háborúkat, biztosan nem az a megoldás, hogy elfordítjuk a tekintetünket. Ott van az időszámításra kapcsolatos konfliktus, vagy az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos vita. Itt vegyék le a zászlócskákat a padokról, mondta Szaszoli elnök, de hát aki ezt az egész cirkuszt működteti és fizet érte, azok az európai nép, az európai polgárok, senki más. Köszönöm. Szeretnék Bütikofer úrnak ügyrendi kérdésben szót adni. Tessék önél szó. Igen, lenne egy kérdésem az ügyrendel kapcsolatban parlamenti szempontból el, elfogadhatatlan lenne az, hogyha valaki azt mondja a második világháború és mostan között semmi nem történt, lehetne őt őrültnek nevezni? No niin, Eh, Ebben a vitában nem tudunk kék kártyát elfogadni. Most akkor ez ügyrendi kérdés volt -e ez? Vagy kék kártyát? Ezt most akkor leállítjuk itt, és eh, rá visszatérünk a felszólalók listájára. Isabella Helena Klotz következik egy percre. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, az ismertet próbálja annak, hogy Putyin átírja az európai történelmet, mm, megdöbbentő, viszont óvatosnak kell lennünk. Lengyelország és más kelet-európai országok áldozatai voltak a nácizmusnak. Óriási anyagi kárt szenvedtünk, emberületek vesztek el. Ezért állandóan emlékeztetni fogjuk barátainkat arra, hogy az EU a béke csak annak köszönhető, hogy az ország összefogtak. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy mi történt korábban. Ha ez nem így történik, mert ugyan abba a hibába fognak eszni Putyin támogatói, mint a cárok korábbi támogatói. Nem lehet a kapcsolatokat olyan történelmi hamosításra helyezni, mint Putyin művel, ezt teljes mértékben el kell ítélni. Nos, most Sandra Pereira következik egy percben. Köszönöm. A jobb oldal stratégiája világos, megpróbál mobilizálni a parlamenti többséget, a kommunizmus ellen újraírni a történelmet, reakciós engedményeket akar tenni, de a történelmet nem lehet újraírni, nem lehet megváltoztatni az igazságot, nincs olyan hazugság, amely lehetővé tenni elrejteni a nagy vállalatok monopóliumát és egyes országok hatalmát, így Franciaország, Egyesült Királyság nincs olyan hazugság, amely lehetővé tenni, hogy kétségeket terjesszünk. Nagyon fontos tényanyag, tudásanyag van az, a Szovjetunió kapcsán. nem lehet így módon vitázni a szuverenitás, a demokrácia elveit kell figyelembe venni. Köszönöm Pereira kollégának, Andrius Kublius következik egy percben. Madam Chair. Today's issue... Köszönöm szépen. A mai vita nem arról szól, hogy mi hogyan értelmezzük a történelmet. Mindannyian tudjuk a történelmünket, tudjuk ennek tragikus eseményeit. Ma azért vitázunk, mert Putyin kijelentései felidézték bennünk a szovjet propagandát, és azt, hogy most megpróbálja meggyőzni az embereket arról, hogy Lengyelország nem áldozat volt, hanem bűnelkövető. Ezek a diszkriminatív propaganda támadások elfogadhatatlanok. Putyin úr nem fog sikerülni, hogy megossza Európát egy ilyen történelmi kérdésben, mert Európa egyetért, Európa összefog, Európa az igazságot képviseli, és az igazság erőssé tesz minket. Így fog működni az igazság és a szabadság, ami nem működik Oroszországban, de működik az Európai Unióban. És remélem, hogy ez az igazságosság nem sokára Oroszországban is győzedelmeskedik majd. Köszönöm. Köszönöm szépen Kubilius kolléga hozzászólását. Massimiliano Smerillo következik. Sí, presidente. Elnök asszony, köszönöm. A második világháborút a náci szocialisták robbantották ki, hogy rasszista, antiszemista diktatúrát alakítsanak ki, amely a soához vezetett etnikumok, vallások eltűnéséhez, amelyeket ellenségeknek tekintettek. Ezen veszély ellen különböző erők mobilizálódtak, és szövetségre lépve győzedelmeskedtek, legyőzték a náci démont soha nem bölcs dolog összevetni és hasonlóságot felfedni különféle történelmi tények között, és politikai számításokkal élni, ahelyett, hogy tanulnánk a történelemből, mindenféleképpen meg kell nézni, hogy milyen elemek vezettek a Roához. Most a szélső jobb által táplált erők ténykedését látjuk, a demokráciának fel kell lépnie az új fasizmus kialakulásának veszélye ellen. Ezt a vitát azon több millió meggyilkolt, megkínzott személynek kell szentelnünk, akik Auschwitzban végezték életüket. A krematóriumokból született az az igény, hogy Európa jöjjön létre a nacionalizmus és a rasszizmus ellen, amelyek Európa démonai. Köszönöm szépen. Smeriglio úr, a következő hozzászóló Krisztián Guinea. Öné a szó. Köszönöm szépen, románul fog beszélni. Elnök asszony. Országom nagyon megszenvedte a nácizmust és a kommunizmust, ahogy eh, Mate Mirel kollégám is elmondta, nem lehet egyszerűen köszönetet mondani a Vörös Hadseregnek, ugyanis nagyon sok kárt okoztak az embereknek Romániában. Elfogadtunk egy elásolási indítványt, ahol szólunk a Molotov-Ribbentrop paktumról, ezáltal voltak képesek a németek arra, hogy megtámadják Lengyelországot, és így kezdődött meg a világháború. Romániát is megtámadta a Vörös Hadsereg, Németország eh, nem ismeri el a náci rezsimet, Putyin viszont eh, nevet eh, mindezen, én szolidás vagyok Lengyelország. Kiitokset edustaja Guinea. Ja sitten... Köszönöm szépen. Gine a kolléga hozzászólását. Zsillő Bröton egy percben. Elnök asszony, köszönöm a szót. A parlamenti többség jelen pillanatban orosz ellenes. Mindent felhasználnak annak érdekében, hogy megtámadják Oroszországot. Szeptember 18-án megszavaztak egy állásfoglalást, amelyben azt írták Oroszországnak, hogy a második világháború kifejezetten a híres hírhet Molotov-Ribbentrop paktum miatt robbant ki. Na most ez a paktum valóban létezett, és természetesen tudjuk azt is, hogy ez mihez vezetett. Nyilván a bűnöket meg kell büntetni. Én magam is elismerem azt, hogy nagyon sokan életüket vesztették ennek a paktumnak a következtében, de kimondani, hogy csak és kizárólag ez a paktum lenne felelős a második világháborúért, az egyszerűen nem igaz. Ez manipuláció, nem más, mint manipuláció. Köszönöm szépen Löbröton úr hozzászólását. Angel Dzsambacki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lengyelországot ellenséges erők szállták meg, Lengyelországot megosztották, sőt, Lengyelországot elosztották, és Lengyelország képtelen volt megvédeni magát. Lengyelországnak nagyon sokáig kellett küzdenie azért, hogy visszanyerje függetlenségét. Ezek voltak a második világháború eredményei. Ugyanakkor a bolsevik rezsim bűneit sem szabad szőnyeg alá söpörnünk. Volt egy Kroma nevű bolgár hajó, amely 50 bolgár zsidót szállított, ezt megtorpedózták. Tito bolsevik rezsime felelős ezért. Nem csak azt kell néznünk, hogy a náci zászló alatt hány ember töltek meg, hanem azt is, hogy a bolsevik zászló alatt hány ember életét oltották ki. Köszönöm szépen, Zambacki kolléga. Kizili Jurek. Minutti, olkaa Egy percben Kizili Jurek kolléga. Kedves kollégák, ha az a célunk, hogy tanuljunk a múltból, akkor az első dolog, amire emlékeznünk kell, az az, hogy a fasizmus nem jelent más, mint háborút. Adolf Hitler meggyőzte a világot ideológiai eszközeivel. Erik Hobsbawm, híres történész, nagyon pontosan mondja, hogy két oka volt a második világháborúnak, Adolf és Hitler. A Molotovra és Ribbentopra való hivatkozás továbbra is helytálló, és nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a legtöbb nép ebben érintett volt. Ha elkendőzzük a múltat, akkor az, arra ítéljük magunkat, hogy megismételjük a hibáinkat. Ha békét akarunk, akkor tanulnunk kell a hibáinkból, kritikus szemmel kell a saját történelmünkre néznünk, fel kell lépnünk a nacionalizmus, rasszizmus, antiszemitizmus ellen. Ezek a közös európai identitás ellenségei, amely identitást nem szabad arra alapozni, hogy démonizálunk másokat, nem így kell megerősíteni a saját identitásunkat. Amire szükségünk van az az, hogy küzdjünk a nacionalizmus ellen, és tudatában kell lennünk a saját történelmünk sötétebb lapjainak is. Köszönjük Kizé Jürek úrnak. A következő hozzászóló Radoszláv Szikorszki egy percben. Elnök asszony, mind a szélső bal, mind a szélső jobb amikor megszólal, akkor azt látjuk, hogy ez a vita valószínűleg tényleg nagyon fontos, és meglepő számomra, hogy Putyin elnök úr meggondolta magát, ugyanis amikor Lengyelországban legutóbb tiszteletét tette, akkor mindenről nem tett egy szó említésem, amikor a meggyilkolt lengyel hadifoglyokról volt szó, akkor sem nyilatkozott meg Putyin. Nos, Hitler is úgy gondolta, hogy Lengyelország indított el a második világháborút, úgyhogy föl kéne tenni a kérdést Putyin elnök úrnak, hogy valóban ugyanazt a hangot akarja megütni, mint az előző kancellár? Nem hiszem, hogy az jó ötlet lenne. Kiitos, edustaja Sikorski. Ja sitten puheenvuoron saa edustaja... Köszönjük Sikorski úrnak. Most Olekasz képviselő következik egy percben. E Köszönöm szépen. Litván vagyok. Mégpedig baloldali Litván vagyok. De egy lágerben, egy deportációs lágerben születtem. Örömmel hallom, hogy a baloldal és a jobboldal is azt mondja, hogy ismerik Stalin bűneit. Litvániában 200 ezer zsidót gyilkoltak le. Miel, mielőtt a nácik azonban Németországba jöttek, több tízezer litván deportáltak, a háború után sok százezeret deportáltak, sokat meggyilkoltak. Totalitárius rezsimekről beszélünk, és ne felejtsük el a másik totalitárius rezsimet. Hogyha egy demokratikus Európát akarunk felépíteni, akkor beszélni kell a bűnökről. Úgy tűnik, hogy sokan a tisztelt házban nem tudják, mi volt a valóság. Köszönöm. IABS képviselő kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, lettől fogok beszélni. A propaganda, az orosz propagandának nem szabad felülni. Az orosz propaganda próbálja átírni a történelmet, ez az orosz stratégia része. A balti államokban ez a propaganda valóban égbe kiáltó, és a Molotov-Ribbentrop Praktum revízióját akarják adni, és az ilyesfajta vádak ellen meg kell védenünk a nemzeti önérzetünket, de látjuk az autoriter populisták áldatlan tevékenységét, akik szintén a történelmet akarják átírni. Az Európai Unió államai közé akarnak éket verni, bennünk akarnak megoszt, bennünket akarnak megosztani, és a totalitárius rezsim folytó szellemét akarják ránk kényszeríteni. Köszönöm szépen. Hakkarainen képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kommunizmus, a nácizmus, az iszlamizmus ugyanaz a vallás. Véres vallások ezek. Le kell vonnunk a következtetéseket Európában nem szabad, hogy ezeket az ideológiákat hatalomra segítsük. A finn téli háborút Finnország ugye egyedül vívta meg a vörös hadsereggel szemben, amelyet annyira istenít a baloldal, és kialakult a Stalin és Hitler közötti hatalom megosztási egyensúly, és Finnországot a Szovjetunió kezébe e, sodorták. Ez azonban nem működött, mert e, Finnország ellenállt.